Dear colleagues, please take your seat. Kedves kollégák, kérem üljenek le, foglaljanak helyet, és kérem a vendégeinket is, hogy foglaljanak helyet. Azonnal kezdjük is a munkát. So I will open now formálisan is, hivatalosan is megnyitom a szakbizottságunk ülését. Szeretettel üdvözlök mindenkit! Az egyes napirendi pont, a napirend elfogadása, mindenki megkapta a napirend tervezetet. Van-e valakinek ellenvetés a napirenddel kapcsolatosan? Úgy látom, nincs. Akkor a napirendet ezennel elfogadtuk. Kettes pont, A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása november 12, november 19 szerintem a rendes eljárásunk szerint járjunk el, azaz, hogyha senkinek nincs ellenvetése az ülés végéig, akkor a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Hármas napi rendi pont, az elnök közleményei. Ismét csak tájékoztatnom kell önöket arról, a szokásos módon, hogy ezt az ülést az interneten is közvetítik, ezért mindenki viselkedjen szépen, és Lisszabonba, Lüneburgba, Tallinnba is üdvözletemet küldöm. Üdvözlök mindenkit, aki interneten követi az ülésünket. Nem tudom, hogy hányan nézik az IPTV, e biztos milliók ülnek feszülten a képernyők előtt. Szeretném eh, tájékoztatni önöket továbbá. Azt hiszem a kollégák kaptak egy e-mailt a titkárságtól a múlt héten, hogy hosszas tárgyalások után sikerült lezárni a megállapodást amely a parlamenti képviselők dokumentumokhoz való hozzáférését szabályozza. Nagyon örülök, hogy sikerült egy olyan megállapodást kötni, melynek értelmében minden parlamenti képviselő ezentúl hozzáfér az összes bizalmas dokumentumhoz a TTIP tárgyában. Mint ahogyan tudják, eddig korlátozott volt a hozzáférés, most már van egy információs technológiai rendszerünk, amely lehetővé teszi, hogy mindenki a saját asztali számítógépén hozzáférjen a dokumentumokhoz, illetőleg a bizalmas dokumentumokhoz való hozzáférésről is megállapodtunk, sőt a frakciók titkársága is hozzáférnek, ez egy másik további lépés az átláthatóság felé, és nagyon örvendetes, hogy sikerült megállapodni a bizottsággal ebben az ügyben. Ennyit az elnök közleményei címszó alatt. Van ma itt egy vendégünk, úgyhogy rá is térnénk a négyes napi rendi pontra. Eszmecsere Cecilia Malmström kereskedelmi politikáért felelős biztosan a kereskedelmi világszervezet soron következő tizedik miniszteri konferenciájáról. Örülök, hogy itt van a biztosasszony, hogy közösen megvitassuk a Nairobi-ban megtartandó miniszteri konferenciát, amelyre a jövő héten kerül sor. Nagyon örülök, hogy itt van a biztos asszony, hiszen el tudom képzelni, hogy nagyon sűrű a napi rendje, e rendezvény előkészítése miatt is, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy itt van. Biztosan emlékeznek a kollégák arra, hogy a legutóbbi Strasburgi plenáris ülésen elfogadtunk egy állásfoglalást, és volt egy rövid vita is a plenárison. Az állásfoglalás igen optimista megközelítést tükröz a kereskedelmi világszervezettel kapcsolatosan, azóta már kicsit romlott a hangulat. Remélhetőleg ma sikerül egy valóságnak megfelelő képet felvázolni egy konferencia apropóján. A Kereskedelmi Világszervezet főigazgatója előkészíti a Nairobi ülést. Úgy tűnik azonban, hogy a Kereskedelmi Világszervezet egyes tagjai nem igazán kívánnak eredményre jutni, úgyhogy érdemes most megvizsgálnunk, hogy mi is a helyzet, Különös tekintettel arra, hogy van egy európai javaslat is, amely az exportversenyre vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos. Aztán itt van az átláthatóság kérdése, erre vonatkozóan is nyújtottunk be javaslatokat. Felmerül a kérdés aztán, hogy, és talán ez a legfontosabb kérdés, hogy a Nairobi konferencia után mi időszakra vonatkozólag lesz egy menetrend, amely a dohai forduló egyes elemeit is tartalmazza. Mint ahogyan tudják, küldünk mi is egy delegációt. Talán most sikerül áttekintést kapnunk arról, hogy hol tudunk az Európai Unió érdekeit szolgálva fellépni. Felvetettem néhány kérdést, remélem kapunk válaszokat, is Cecília parancsoljon. Thank you very much. Uh, Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, szép jó reggelt, jó, hogy itt lehetek ismét. A legutóbbi plenáris ülésen az Európai Parlament álláspontját világosan meghallgathattuk. Nagyon jó volt a vita, amit erről folytattunk. A multilateralizmus és a WTO jó működése azt hiszem az EU egész, az EU-n kívül senkinek sem fontosabb. Az EU-n értem az Európai Unió egészét, a tagállamokat és főként az Európai Parlamentet mindenki ismeri az álláspontunkat ez ügyben. A többoldalú tárgyalások története során az Európai Unió mindig vezető szerepet játszott annak érdekében, hogy ezt a multilaterális rendszert megerősítsük. Ez év elején, amikor úgy éreztük, hogy egy átfogó megállapodásra jó kilátások vannak, akkor mindent bedobtunk, különböző javaslatokat tettünk, hogy hogyan lehetne tovább menni, hogy a Doha fordulót lezárhassuk fejlesztéspolitikai szempontból, ezt szerettük volna, ez lett volna az igazán jó, de világossá vált, hogy a többieknek nem ez volt a véleménye, nem álltak készen a szükséges kompromisszumokra. Aztán tovább léptünk a kettes üzemmódba, átléptünk. A dohai eredmények visszafogottabbak, mégis reálisabbak voltak úgy tűnik, például az aranyag terén, illetve a legkevésbé fejlett országok esetében konkrét eredményeket szeretünk volna elérni. Ugyanakkor a korlátozott megállapodás esélyei is igencsak hát nem túl fényesek. Egy tárgyalások hangulata az elmúlt hetekben eh, Genfben egyre rosszabbul alakultak. Hétfőn Nairobiba megyünk, de hát sokat nem várunk ettől. Ez főként a WTO legszegényebb tagjai számára eh, nem túl ígéretes, mert ők nagyon sokat vártak ettől. De általában a multilaterális rendszer eh, jövője, illetve a WTO hitelessége szempontjából sem túl ígéretes hiszen nagyon fontos, hogy eh, arról beszéljünk, hogy hogyan tovább, de hát ez ügyben is nagyon megnehezednek majd a dolgok. Hogy állunk most? Az isztambuli októberi G20-ak ülése óta az EU más WTO tagokkal együtt megmutatta, hogy teljesen működőképes az, hogy az agrár export verseny pillérben normális eredményt érjünk el. Például a szolgáltatások, a vám és kvóta mentes piaci hozzáférés nyújtása terén, itt megint csak a legszegényebb országokra gondolunk. Ugyanakkor egy-két nagy WTO tagország minden egyes lépést megkérdőjelez, lelassít. Genfben persze a tárgyalóink, főtárgyalóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy valami történjen ez ügyben, de úgy tűnik, hogy egyelőre még csak egy szöveg tervezetet se tudtunk letenni az asztalra. Hát ez elfogadhatatlan, az a védó fő, főigazgatót, a védő főigazgatóját arra szólítottuk fel, hogy hát teljesítsék a feladatukat, kompromisszumos szövegeket tegyenek le az asztalra, hogyha a nagy tagállamok nem hajlandóak egy szövegről ketletenni az asztalra, akkor tegye le ezt a, a, a VTO titkársága. Hát mégiscsak kell, hogy legyen valami dokumentum, valami, kell, hogy legyen elvettünk az asztalon, amikor a miniszterek eh, leülnek tárgyalni. Úgy érezzük, hogy eh, van lehetőség kompromisszumra, de hát önök is tudják, hogy a WTO-ban egy hangú döntéshozata. Ha megjelenik, akkor további részleteket is mondanék ezzel kapcsolatban. Az EU, Brazília, Argentina, Új-Zéland, Peru, Paraguay, Uruguay, export verseny témájában egy kompromisszumos javaslatot tett le az asztalra a régi 2008-as szövegre építve, e, a, a, a problémákat is megpróbálva megoldani. Minden export támogatási intézkedésre átfogóan kiterjed. Ez kereskedelem torzító, hatású intézkedéseket, a monopóliummal való visszaélés az agráriumban az állami cégek által. Tehát az exportverseny teljes egészét felölelő javaslatot tettünk rá, hiszen ha nem így jártunk volna, akkor magunkat hazutoltuk volna meg, hiszen azt tűztük ki célul magunk elé, hogy egy tisztességesebb versenyfeltételeket teremtünk. Az utolsó nagy kérdés Nairobanban hogy most hogyan tovább. Az export verseny ügyében romlik a tárgyalások hangulata, ez természetesen kihatással van a miniszteri szintre is, és hát nem jól áll a VTO tárgyalások színhelye. Egyrészt vannak akik szeretnének a dohai fordulóval tovább menni, változatlanul vannak olyanok, köztünk az EU is, akik azt gondolják, hogy 14 év tárgyalás után érdemes lenne új prizmán keresztül tekinteni, egy új irányból közelíteni az egész kérdéshez, hiszen nem érezzük úgy, hogy feltétlenül megoldást tudunk így találni. Hogyha sok ügyben Nairobi-ban nem is tudunk megállapodni, legalább azt meg kell állapítanunk, hogy merre tovább, melyik úton menjünk tovább, legalább az fő csapás irányt meg kell határozni. Ehhez azonban érteni kell, hogy mik a legfontosabb dohai kérdések, mik a legproblémásabb, laterálisan megoldhatatlanak tűnő kérdések. Those of you who were around already in 2008 will... Aki 2008-ban már képviselők voltak, azok nyilván tudják, hogy miről van szó. Úgy tűnik, hogy semmi nem változik minden a régiben. Új megközelítésre van tehát szükség. Mindenképpen meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a nagy fejlődésben lévő gazdaságok is hozzájáruljanak ehhez, hiszen a multilaterális kereskedelmi rendszerből ezek az országok óriási előnyöket kovácsoltak, és most egyre inkább komoly szereplővé válnak a Nemzetközi Kereskedelem Fórumán. Azt hiszem, hogy most már itt az ideje, hogy ők is valamit betegyenek, ne csak kivegyenek. Ráadásul Doha ügyekben csak akkor tudjuk folytatni a tegyelásokat, ha ezzel párhuzamosan más kérdésekről is elkezdünk beszélni. A WTO rendszer egészét eh, eh, megbenították a Doha-i fordulóban folyó tárgyalások, és annyi multilaterálisan eh, intézendő kérdés van még, amiről nem beszéltünk. Hogyha a WTO-t úgy komolyan gondoljuk, akkor itt az ideje, hogy lépést tartsunk a gazdaság fejlődésével. Nem azt mondjuk, hogy rögtön elkezdődjenek a tárgyalások a WTO tagok között, de egy nyílt vitára van szükség, új, friss megközelítésre, annak érdekében, hogy lássuk, hogy eh, hogyan tárgyalhatunk talán a jövőben. A plurilateral... Nyíltabbnak kell lenni a multi vagy plurilateralizmus során hiszen eh, hogyha vannak olyan tagországok, akik szeretnének tovább menni, szorosabban együttműködni, azokat nem szabad, hogy visszatartsák a többiek. Eh, és miért ne fűzhetnék szorosabbra az együttműködés száját a WTO-n belül? Miért kellene ezt kívül megejteni? A WTO-nak is érdeke, hogy ezek a tárgyalások a WTO kereten belül valósuljanak meg, ne ezen kívül, ezzel párhuzamosan. Tehát a Nairobi eldöntheti a WTO fennmaradását és jövőjét, remélhetőleg a WTO többi tagja is ráébred erre. Jó és fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament eh, egy komoly küldöttséget küld, az Európai Tanács is képviselteti magát, természetesen majd rendszeresen beszámolunk arról, hogy mi folyik Nairobiban. Még fel kell készülnünk, nagyon sok még a felkészülni valónk, eh, és hát ketyeg az idő közben, ketyeg az óra de remélem, hogy a többiek is jó szándékkal érkeznek, hiszen tényleg átfogó szövegekre van szükség, a tárgyalások alapját képező szövegekre, remélhetőleg a miniszterek akár döntéseket is hoznak, főként a nagy szereplőknek jó szeműen kell a tárgyalásokhoz viszonyulni, hiszen hogyha a VTO nem hajlandó a vállalásokat meghozni, döntéseket meghozni, és amit mi javasoltunk, az teljesen elfogadható mindenki számára, akkor mondjuk nyíltan, hogy ha valaki ezt nem akarja. Érdemi gazdasági ö, eh, oka nincs annak, hogy ne állapodjunk meg, csak a politikai szándék nincs meg. A készség hiánya az egyetlen akadály. Arról szólít, hogy a 2008-as csatát újra meg akarjuk-e eh, vívni. Nézzük meg, hogy most ki lesz a az egészért a hibás. Ez az első afrikai VTU csúcs, jó lenne, hogyha ez nem hulladna teljes kudarc, legalább részleges siker lenne. E, persze ez nem megy majd egyedül, a többi nagy szereplő részvétele hozzájárulása szándéka nélkül ez nem fog menni. Nem lehet csak az export támogatásokról beszélni, ennél sokkal szélesebb körét kell érinteni a kényes témáknak. Remélem számíthatunk önökre. Önök is ugyanezt az üzenetet képviselik majd. Valóban tisztességes, felreális véleményt képviselnek majd, ami nem más, mint az, hogy a nemzetközi kereskedelem központi eleme kell, hogy legyen a WTO és a WTO kerete. Most pedig érdeklődő várom, hogy mit gondolnak erről, de remélem, hogy a Nairobi csúcs hetes során is tudunk majd még személyesen egyeztetni. Ennyit szerettem volna dióhéjban röviden, gyorsan elmondani. Köszönjük szépen, biztos asszony, mondja az elnök. Nagyon diplomatikus. Nem nevezte meg a vtu ban a bajkeverőket. Elsőként a politikai frakciók hozzászólóinak adom meg a szót a néppárt nevében. Winkler úr elsőként. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm kedves, köszöntöm a kedves kollégákat, köszönöm a biztos asszonynak a nagyon optimista nézeteit. Nem tudom, hogy ön nagyon diplomatikus, vagy nagyon optimista, vagy mindkettő, de nyilvánvalóan mindannyian reménykedünk abban, akik itt jelen vagyunk a teremben, hogy az ön által felvázoltaknak legalább egy része való, valóra válik. Először is a néppárt álláspontját szeretném röviden felvázolni, ami az export támogatásokat illeti. Szerintem nem kell megmagyaráznom azt, hogy miért gondolom, hogy az EU a legnyitottabb gazdaság, mint a WTO szintjén, mint globálisan. Miután azonban láttuk az elmúlt időszak, az elmúlt néhány év fejleményeit, világosá vált, hogy ezt a nyitottságot el kell várnunk másoktól is. Fontos, hogy viszonozzák ezt felénk is. Kell egy bizonyos szintű ambíció a partnerek szintjén is, ezt elvárhatjuk, nyilvánvalóan ez az egyik olyan elem, amelyet magával visz az EU-s delegáció Nairobiba. A másik kérdés az átláthatóságot illeti. Ön biztos asszony beszélt az átláthatóságról, de én egy szélesebb kontextusban értelmezem az átláthatóságot, vagy egy szélesebb transzparencia fogalmat használok. Egy új kereskedelmi világban találjuk magunkat, ahol az átláthatóság és a demokratikus legitimitás a polgárok számára nagyon fontos kérdés. Ugyanez a helyzet a VTO kapcsán is. Fontos, hogy a VTO-nak eh, legitim alapjai legyenek. Az átláthatóság megerősítése a parlament részéről és a delegáció részéről is egy fontos célkitűzés kell, hogy legyen. Lehet, hogy ezzel nem jutunk gyorsabban megoldásra, de mindenképpen egy átláthatóbb alapra kell helyezni az egész multilaterális rendszert. Erre mindenképpen szükség van. Ez fontos a multilaterális rendszer jövője szempontjából is. A harmadik kérdés a Nairobi utáni időszakra vonatkozólag, és arra vonatkozóan, hogy milyen eredményeket tudunk elérni. Nyilvánvalóan Nyilvánvalóan senki sem gondolja azt, hogy a DDA meg fog születni a Nairobi csúcs végén. de nagyon fontosnak tartom azt, hogy a partnerek is, és mi is a fontos ügyeket leszögezzük, lefektessük, és hogyha a partnerek nem kívánnak hozzájárulni a nyitott kérdések megoldásához, hát akkor keresni kell valamilyen más megoldási lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az SND részéről. Iman. También empezar por felicitar al presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. És én is először is szívből köszönöm Máston biztos asszonynak, hogy a TTIP tárgyalásokkal kapcsolatos javításokkal, a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban ennyit tett. És nagyon köszönöm azt, hogy eljött a szakbizottságunkba, és egyébként ez már szinte hagyományá vált, már többször is itt volt nálunk. Szeretném elmondani, hogy mi a multilaterális rendszert teljes válszerességgel támogatjuk, és hiszen ez egy olyan eszköz, ami a világkereskedelmet nagymértékben stabilizálhatja, és nagyon köszönöm az igyekezetét, hogy a lehető legjobb eredményt szeretné elérni, és reméljük, hogy sikerülni fog, reméljük, hogy legalább rész eredményeket sikerül majd elérnünk, és ebben az összefüggésben nagyon fontos elmondani azt, hogy fontos, hogy konszenzusra jussunk a partnereinkkel, és hogy igyekezzünk olyanokkal is konszenzus találni, például Brazíliával, akik erősen eltérnek a mi pozíciónktól. Vannak kulcselemek ebben a tárgyalási folyamatban, és nagyszerű lenne, hogyha elhangzana az is, hogy hogyan gondolja ezekben a kérdésekben az előrehaladás. Tehát lehet lehetőséget lát-e abban, hogy közeledjenek a pozíciók azt e, illetően, hogy kevesebb torzulással közeledhessenek egymáshoz a pozíciók ezen a téren, illetve hogy a e, fejlődő országok e, milyen szerepet játszanak ebben, tehát hogy szeretnénk-e ez, ennek érdekében többet tenni, tehát hogy felelősséget kívánunk-e vállalni a súlyunknak megfelelően a világkereskedelemben. Mi készek vagyunk arra, hogy kompromisszumokat kössünk, de anélkül, hogy a különböző szabályokat megszegnénk, illetve, hogy a különböző differenciális és referenciális egyezményeket megsértenénk, eltorzítanánk. Tehát mit tehetnénk annak érdekében, hogy a Nairobi követő időszakra ténylegesen sikerüljön a multilaterális kereskedelmi rendszere nézve egy konszenzust állni? Nagyon fontos, lenne ezzel kapcsolatban leszögezni, hogy az Egyesült Államok is rendkívül nagy szerepet játszik ezzel kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy az Egyesült Államok álláspontja a nairobi követő agendát, illetően hogyan néz ki az ön véleménye szerint, és számíthatunk -e az Egyesült Államok együttműködésére a bizottság igyekezetét tekintve. Az átláthatóság, hát igen, tehát a transzparenciát én is rendkívül fontos szempontnak tartom. Először is a különböző VTO-val való belépési tárgyalások implementálása tekintetében is, és az ezzel kapcsolatos tárgyalások tekintetében is, hiszen fontos az, hogy a már meglévő szerződéseket hogyan ültetjük majd át a gyakorlatban, és másrészt pedig nagyon fontos a VTO gyakorlatát tekintve a különböző parlamentek hozzáállása. Tehát azt gondolom, hogy a parlamenti legitimációját ezeknek a szervezeteknek erősíteni kell, és azt gondolom, hogy itt rendkívül fontos a mi szerepünk is, hiszen mi is a demokratikusan megválasztott módon képviseljük a lakosságot. Tehát, hogyha nem ebben az irányban fejlődnek tovább a dolgok, ahogy ezt mi reméljük, akkor hogyan fog kinézni a stratégiánk? Tehát magyarul akkor mit fogunk tenni? És van egy utolsó kérdésem, ami csak közvetetten függ össze a VTO-val. Ugyanis lesz lehetőség arra, hogy a VTO-n belül sok tagállamunkkal, illetve más partnerünkkel is tárgyalásokat folytassunk. Mi nagyon is aggódunk azt illetően, hogy a, a Kína elismerésével kapcsolatban hogyan alakuljanak a dolgok. Ez egy nagyon politikai jellegű kérdés, és érdekelne az, hogy a bizottság a politikai kapcsolatait hogyan fogja annak érdekében kamatoztatni, hogy jobban koordinálja a tagállamok 2016 tos, illetve azt követő pozíciának a befolyásolását illetően, hogyha 15A2-es cikk már nem lesz ér- érvényben. A liberálisok részére Saráncova asszony. Ó, ne haragudjon, Emma. Persze, az ECR. Emma McLarkin. Emma McLarkin vagyok. Én vagyok az EKR koordinátora az EKR, hogy a harmadik legnagyobb frakció itt az LP-ben. E Jó reggelt kívánok, biztos asszony! Nagyon diplomatikusan, fogal, diplomatikusan fogalmazott ma reggel, de nagyon lehangoló az üzenet, ami az elmondottak mögött el. Most fogjuk az első VTO konferenciát megtartani Afrikában, ez egy hatalmas lehetőség, de sajnos úgy tűnik, hogy ezt elszalasztjuk majd, ezt a lehetőséget, nem tudunk élni vele. Lehet, hogy érdemesebb lenne végre kimondani, hogy a dohai folyamat halott? Vagy úgy gondoljuk majd, hogy karácsonykor a dohai folyamat feltámad a hamvaiból, mint egy főnix? Lehet, hogy érdemes lenne lemondani doháról, és végre új lehetőségek után nézni. Vagy úgy gondolja, hogy megmenthető a dohai forduló. Hogyha egy ilyen hosszú időszak után sem tudunk eredményeket felmutatni, akkor a WTO hogyan tud a jövőben eredményre jutni, hogyan tudja elérni a kívánt eredményeket, hogyan tud az Európai Unió nagyobb szerepet vállalni abban, hogy a többoldalú menetrendet, a multilaterális menetrendet előbbre juttassa, és hát nyilvánvalóan mindez összefügg a politikával és a politikai szándékkal is, hatalmi játszmáról van vajon szó, vagy egyszerűen nem érdekli a résztvevőket az egész folyamat. Az, hogy megértsük, hogy hm, hogyan is néz ki pontosan a politikai háttér, segíthet nekünk abban, hogy meghatározzuk, hogyan tudunk egy új irányba elindulni. Remélhetőleg Afrikában most sikerül elindulni ebbe az új irányba, és előbbre juttatni ezeket a közös ügyeket. És köszönöm szépen az elmondottakat. Köszönjük, Emma. A liberálisok részéről. Hárman vannak itt, nem? Takula úr? Kiitoksia te. Yeah, I use this heavenly language, so Finnish. Tehát szeretnék fint, finnul beszélni, de finn nincs előirányozva ezen az ülésen. Translation. Okay, so then I try to say something in English, so first of tehát akkor, mivel nincsen finnről tolmácsás, ezért angolul fogok beszélni. Elnézést, hogy kicsit későn jöttem. To ask, uh, next week we will be in the Nairobi, and uh, what... Köszönöm szépen. Ugye Nairobi a következő nagy mérföldkő, és ha jól értem, akkor nem törekszünk nagyon nagyra törő célokra, hanem inkább kisebb célokat tűzünk ki magunk elé az alkalommal, és ha jól tudom, akkor van egy dokumentum, amelyet a vto s munkatársak elkészítettek, és Nairobiba is elhoznak magukkal. Érdekelne az, hogy mi az a, az eredmény, mi az a minimális eredmény, amivel elégedetten térnénk haza. aggaszt engem az, hogy egyszerűen nem tudunk dőlőre jutni. Tartok tőle, hogy semmiféle kompromisszum vagy megállapodás nem fog születni a végén. Köszönöm. Köszönjük Helmut Scholz a GUE részéről. Elnök úr és biztos asszony, én is nyomatékosan köszönöm ezt a fókuszált összefoglalást, hogy hogy állunk Nairobi előestéjén. És hát a Nairobi és a Nairobit követő agendáról, hogyha beszélünk, akkor ez a, nagyban összefügg a világ gazdaságának és a kereskedelmi rendszerének az állapotával. És ezért én nagyon is érdeklődnék az iránt a részletekben is a további eszmecsere során. Talán tudna nekünk még pótolagos információkat is adni azzal kapcsolatban, hogy mi a valódi álláspontja néhány nagy államnak, és kérem, hogy nevezze is nevükön őket. Egyesült Államok, Kína, India, Brazília, Európai Unió de Kolumbia is érdekelne, Ausztrália, Új-Zéland, az Orosz Föderáció. Tehát mi a tényleges elképzelésük a VTO-val kapcsolatban és a VTO további fejlesztésével kapcsolatban, hiszen ez egy multilaterális kereskedelmi rendszer és egy szervezeti keret is egyben, de hát azért ő mögötte, emögött nagyon sok különböző fejlődési stádium található, amik mind összefüggnek ezzel az egész kérdéskörrel, és ezért is olyan fontos az, hogy az Európai Unió Nairobiban a WTO keretein belül hozzájáruljon ahhoz, hogy a kereskedelem, mint a népgazdaságaink jólétét biztosító rendszer fogyasztóinkat szolgáló rendszer hozzájárulhasson ahhoz, hogy ez előreléphessen ez az egész rendszer. Érdekelne tehát, hogy hogyan állnak ezek az említett döntően nagy súlyt képviselő államok ezen a nagykereskedelmi rendszeren belül, és hogy ez hogyan fogja befolyásolni a dolgokat, hiszen az afrikai ország realitásai is természetesen összefüggnek azzal, hogy mi, mint fejlett gazdaságok, hogyan tudunk továbbfejlődni, és a reciprocitás is érdekelne a világkereskedelmi rendszeren belül, mint egy egy olyan kulcs szempont, amit végig kell gondolnunk, hogyha majd a Nairobi utáni időszakról elgondolunk, tehát a reciprok módon kívánjuk a liberalizációt tovább folytatni, vagy pedig hogyan tovább a kereskedelmi szervezeten belül. Azt gondolom Winkler kolléga nagyon jelentős megjegyzést tett, amikor azt mondta, hogy hát ezt el is kell, hogy fogadják, ezt el is, át, uh, uh, meg is kell, hogy értsék a polgáraink. Ugyanis, hogyha a társadalmi fejlődési folyamatokba demokratikus szinten nem tudjuk visszacsatolni ezeket illetően, akkor akkor konfrontáció fog kialakulni, ami a társadalmainkon belül fog hatni, és az össze tartást veszélyeztetni fogja, és ez el fogja érni az Európai Uniót is adott esetben, hiszen látjuk, hogy egyre növekvő nacionális tendenciákat látunk az Európai Unión belül, ami komplex politikai, gazdasági, szociális problémákra vezethető vissza, akit ugye, ilyen belzebúbnak tekinthetünk, de hát akkor tennünk kell annak érdekében, hogy a tagállamainkkal szemben vállalt felelősségünknek megfeleljünk. Lehet, hogy egy kicsit filozófiai eszmefutatásnak hangzott, szót, de azért mégis itt gondolkoznunk kell erről, amikor Nairobira gondolunk, hogyha a mezőgazdasági hozzáférésről, piaci hozzáférésről, konkrét megvalósításokról beszélgetünk, akkor ezeket a dolgokat is a fejünkben kell tartani, hiszen itt ellentmondásokba is ütközünk a WTO egyes résztvevő országainak a belső hozzáállását illetően. És például az agrár szubvenciókkal kapcsolatos WTO álláspontot illetően, illetve az eredet szabályokat, illetően az Egyesült Államokban már jelentős vitákat váltott ki, hogy például, hogy egyáltalán a WTO választott bírósági eljárása az egyáltalán alkalmazható lesz-e az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Tehát, hogy például milyen mértékben kérdőjelezi meg például az, egyes, az Egyesült Államok ezeket a szabályokat nemzeti szinten, és hogyha a nemzeti standardjaival ütköznek. Tehát kérdés, hogy Nairobi-ban tudjuk, hogy van egy napi rend, de hát vannak a színfalak mögötti zajló kommunikációk, és ez érdekelne bennünket. Na most nem akarom itt ezt túlzottan nyújtani, de lesz egy új tagunk is, Kazaksztán lesz ez, ezzel az eurázsiai gazdasági unió is belép. Persze lesz még több is, persze nem csak Kazaksztán, de most ez gyakorlatilag csak példa akart lenni, tehát itt további regionális fejlődési folyamatok is figyelembe kell vennünk. Tehát ügyelnünk kell arra, hogy hogyan fog ez kihatni a multilaterális kölcsönös megértésére a WTO kölcsönös szabályainak, mert hiszen Kazasztán nem csak nyersanyagot szeret majd a, szeretne majd a későbbiekben az, a világ többi országának szállítani, hanem szeretne bizonyos mértékben gazdasági erőt is kihasználni ennek révén, és érdekelne az, hogy az Európai Unión belül ezzel kapcsolatosan milyen hozzáállás van. Köszönöm szépen, Buchner úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, Elnök úr, önnek is köszönöm, biztos asszony, az elmondottakat. Az EU a WTO-ban szereti magát önálló tagnak ö, tekinteni, mintha ö, gyakorlatilag közvetítene, ö, közvetítő szerepe lenne, de mégis az egyik legkínosabb kérdés Nairobi-ban, mégpedig a dohai kör folytatását illetően eléggé hasonló pozíciót képviselt, mint az Egyesült Államok, és világossá tette azt, hogy a dohai kör folytatását Nairobiban csak akkor fogja támogatni, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek, és pontosan ezek azok a feltételek, amik viszont a fejlődő országok közül sok számára elfogadhatatlan. Tehát a kérdésem az, hogy az EU egy olyan pozícióban továbbra is részt vehet, hogy a különböző érdekek között mint egy közvetítői szerepet vállal. A WTO multilateralizmusa további eh, hangsúlyos eh, helyet kap, eh, és a globális értékteremtő láncban termékei számára szeretne, tehát multilaterális szempontokat is érvényesíteni. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az EU-nak fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a dohai kör tovább folytassa, anélkül, hogy a fejlődő országokat ezzel, tehát a köreiket zavarja. Tehát a kérdésem az az, hogy az EU számára nagyobb a tét, mint az Egyesült Államok számára, és ezért ebben a dologban véleményem szerint nem szabad az Egyesült Államok oldalára állnunk. Köszönöm szépen, Ferenc Szava következik, parancsoljon. Chair and thank you, Köszönöm, Elnök úr, én is köszönöm a biztos asszonynak, hogy nyilván rengeteg teendője mellett időt szent arra, hogy beszámol nekünk a Nairobi konferencia előkészítéséről. Sok minden elhangzott. 2008-ban ott voltam Genfben, amikor majdnem, majdnem lezártuk a dohai fejlesztéspolitikai rendet. Ha ezt lezártuk volna, akkor most nem kellene Nairobiba menni. There's a lesson to be learned, I think, from Geneva in 2000. De a 2008-as Genfi eseményekből le kell vonni a tanulságokat. Először is reálisabban kell, reálisabb elvárásokkal kell mennünk Nárabiba. Számomra a kulcs az, hogy a tárgyalásokban központi szerepet játszon az Európai Unió, hogy továbbra is vezető szerepet ragadjunk magunkhoz. Lehet, hogy az önnek nem lesz könnyű, mert két frontos eh, harcot kell vívnia. Eh, a WTO tagok az egyik oldalon, a tagállamok a másik oldalon. Talán ideje emlékeztetni a tagállamokat arra, hogy 2008-ban megállapodtunk egy nagyon ambíciózus agrárcsomagról Genfben. Nagyon remélem, hogy a tagállamok legalább ilyen ambíciózusan állnak majd ehhez, mint 2008-ban. Érdeklődve hallgatnám meg a véleményét az a kapcsolatban, hogy hogy alakulnak a dolgok a tanácsban. Persze, hát nem csak az Európai Unió dolga az, hogy eredményre jussunk, a többieket is erre kell szorítani, de hát ez közös felelősségünk. Egy csomagról kell megállapodnunk, egy csomag. Nagyon fontos, hogy az Európai Uniót ne állíthassák be a kudarc, ha esetleg kudarc lesz felelőseként. Ezt is érdemes megtanulnunk, vagy a 2008-as eseményekből. Tényleg drukkolunk önnek és a főigazgatóságból utazóknak. Reméljük, hogy Nairobi volt csodálatos karácsonyi ajándékkal térnek majd vissza. Köszönjük. Oh, okay. Then perhaps Let me, uh, uh, uh, Akkor én is elmondanék, feltennék három kérdést, ha nem bánják. Először is. Egész év során arról beszéltünk, hogy a biztonsági kérdések miatt Nairobi-ban érdemes megtartani a konferenciát, de mindig azt mondtuk, hogy persze legyen Afrikában, mert ez szimbolikus, és fontos Afrika számára is. Most a kérdésem az, hogy az Afrikai Unió, az afrikai országok általában hogyan vélekednek ez ügyben? Ők is szeretnének valóban eredményre jutni? Amerika, India és Kína a legnagyobb szereplők, Úgy tűnik nekem, hogy Kína valahonnan a, a hátsó sorokból nézi az előadást, nem aktív szereplője az egésznek a színpad, nem, semmiképp sem a színpadon, hogy annak közelében van, a, a, Amerika pedig politikai okokból blokkolja az egészet. Ön is hasonlóan látja a helyzetet? A szereposztást? Hogyan lehetne ezen valahogy változtatni? Harmadsorban Thanks. Thanks. sorry. Elnézést. Eh, az elnökünk kérdése felvetett bennem még egy kérdést. A valettai csúcs amely a legkevésbé fejlett országokkal fenntartott kapcsolataink megváltoztatását tűzte ki célú az afrikai országok elsősorban. Ez milyen kihatással lesz most a Nairobi csúcsra? Köszönöm, köszönöm szépen. Megpróbálok a lehető legjobban válaszolni. Szinte óráról órára változnak a dolgok. Nem tudom, hogy mi folyik Genfben ahol a nagykövetek már elkezdték a, a, a helyezkedést, ahogy ezt a sportban mondják, de hát mondom, pillanatról pillanatra változik a helyzet. Kezdjük talán az Afrikával kapcsolatos kérdésével, elnök úr. Szerintem volt egy általános olyan érzés, hogy most először Afrikában tudnánk lezárni a dohai fordulót. Ennek olyan gyönyörű szimbolizmusa lenne, ez mindannyiunk számára fontos lenne. Kenya számára is nagyon fontos. Úgy tűnik, hogy a külügyminiszter asszony fogja elnökölni az ülések egy jelentős részét, aki például mindentől tehetőt elkövetett, úgy tűnik nekem a, a csúcs sikereért afrikai barátait is megpróbálja az ügy mögét felsorakoztatni. Nagyon reméljük, hogy valóban készen állnak arra, hogy együttműködve ezeket a kemény döntéseket meghozzuk. Miniszteri szinten megpróbáltunk egyeztetni persze, egy, egy, egy nagyon jó kompromisszumot várunk. Vannak persze olyan afrikai országok, akiknek különleges érdekeik is vannak, hát majd őket is valahogy be kell tudni vonni Kínával kapcsolatos megfigyeléseit osztom. Indiának pedig vannak olyan érdekei, amik újra meg újra felmerülnek. Itt ez a különleges mm, védzáradék mechanizmus, amely annyira fontos nekik, úgy tűnik, hogy ebből nem engednek. Kína remélhetőleg még jobban, mm, még nagyobb szerepet vállal az egészben, amióta e, elindítottuk ezt az egész folyamatot. Ezek az országok szegény országból óriási gazdasági e, hatalom előtték akkor. Persze vannak szegények bőven mindkét országban, de hát messze nem a legszegényebb országok közé tartoznak már ezzel a hatalommal és gazdasági fejlettséggel bizony felelősségek is járnak, ezt jobb, hogyha megtanulják. A multilaterális kérdésekben persze nem mindig értünk egyet, de nagyon remélem, hogy Amerika, mint fontos partnerünk, hiába van megkötve Obama elnök keze, mégis tudnak engedni, és, és látják majd, hogy milyen fontos szimbólum, a szimbolikus értékkel bírhat az, hogy maga Obama hoztető alá egy megállapodást, egy VTO megállapodást esetleg majd Afrikában. Ami a balatai csúcsot illeti, én nem, nem igazán látom, hogy hogyan befolyásolta volna ez a dolgok alakulását. A két oldalú kapcsolatokban van, van e, ennek érezhető hatása, amikor a szabadkereskedelmi megállapodásokról, úgynevezett etákról tárgyalunk. A országok, e, illetve a kiindulási országok gazdaságának megerősítése persze a mi e, érdekeinket is szolgálja, de ez, megmondom őszintén, hogy a WTO tárgyalásokban még nem szivárgott át. Winkler úr kérdéseire reagálva az exporttámogatások ügyében teljesen igazat önnek. Brazíliával és Argentinával és a latin-amerikai országokkal együtt készítünk elő egy szöveget. Ez jó mutatja, hogy hova jutottunk el. Az közös agrárpolitikánkat magunk részéről már mi jelentősen átalakítottuk. Tudjuk, hogy a főként a legszegényebb országokra milyen um, borzasztó hatással vannak ezek a, ezek a uh, kereskedelmet torzító uh, exporttámogatások. A legfontosabb szereplők aggodalmait azt hiszem, hogy uh, tényleg meghallgattuk, végighallgattuk, és itt nem csak jogi kérdésekről van szó, hanem a politikai szándék megléte is nagyon fontos ezért szeretnénk, hogy az export verseny kérdését így összetetten kezeljük. Az átláthatóság, igen, ezzel kapcsolatban is igaza van, ezt is két szinten kell kezelni. Egyrészt a szabályok, a kiszámíthatóság tekintetében teljesen átláthatónak kell lenni, de a külvilág irányába kifele is fontos, hogy átláthatók legyünk. A Párizsban folyó tárgyalásokra figyel oda a, a, a média, ami helyes és jól is van így. Kicsit olyan, mintha ennek az árnyékában lenne csak Nairobi, de a civil társadalom rengeteg szereplője is jelen lesz majd. Szóban rendszeresen beszámolunk majd a dolgok alakulásáról, megnyugtathatom és általában az Európai Unió nagyobb parlamenti részvételt szeretne a WTO-ban. Vannak olyan országok, ahol ennek nincs meg a hagyománya. Megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt mégis valahogy erősíteni, ezt um, az összetevőt. Mi lesz Nairobi után? Többen kérdezték ezt. Hát, ideális esetben lesznek majd miniszteri záró nyilatkozatok vagy következtetések. Valami, valami csak lesz, amely lefekteti, vagy meghatározza az irányt, hogy merre tovább. Meg kell találnunk valahogy az egyensúlyt ez ügyben, de nem mehetnek úgy tovább a dolgok, mint eddig. Be extremely reluctant to any... Sok WTO tagország nem szeretné, hogy um, um, halotti tort üljünk a Doha felett, és nem akarjuk azt kimondani, hogy Doha halott, mert nagyon is él, de te, inkább azt mondanám, hogy lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy tetsz halott állapotban van, de még életre kelthető szerintünk. Ehhez azonban tényleg egy drasztikus kezelésre van szükség, fontos kérdéseket kell előrántani, meg persze a defibrillátort úgy érzem. Ehhez szándék kell, hogy a DDA, tehát Ohaj Fejlesztés Politikai Napirend eddig nem tárgyalt kérdését is asztalra tegyük, napirendre tűzzük, ehhez azonban meg kell lennie az akaratnak is. Azt tudjuk, hogy mindenképpen egy nagyon kényes egyensúlyt kell megtalálnunk, tehát igazából ez tényleg egy, egy politikai kötéltánc, nem más. Az agrárkérdés, ez a legfontosabb ügy. A, a latin-amerikai országokkal vagy új folytatott tárgyalások illetve több ország esetében passzív támogatás azt hiszem, hogy megvan, ami a kompromisszum alapját képezheti. Ezért a tárgyalókat és a Genfit csapatot arra próbáljuk ösztönözni, hogy ne adják fel. Még egyszer mondom, nincs szöveg. Az asztalon nem készült egy szöveg, egy dokumentum, amiről beszélnénk. Szerintem ez elfogadhatatlan. Következő kérdés. Mi van akkor, hogyha kudarcot vallunk? Hát sajnálom, de ez is benne van. A pakliban. Sőt, nagyon is kudarc szaga van eh, Nairobi-nak. fel kell erre készülni. kell -e, hogy készüljünk egy forgatókönyve erre. Persze, um, hogyha mégis eh, Doha ról eh, kimondjuk, hogy Dohának vége, akkor először először meg kell, gyászolnunk kell, de aztán utána fel kell állnunk, újra letörölni könnyénket, és újra felgyűrni az ingünk újat és, és menni tovább, és csinálni, mert, mert mert nem hagyhatjuk annyiba. A tanácsban rengeteg beszéltünk erről, legalább háromszor vagy négyszer beszéltünk a miniszterekkel erről, illetve a különböző képviselőkkel, Genfen és Brüsszelben persze. És az EU teljesen um, egységes ez ügyben, 28 tagállam és az Európai Parlament áll mögöttünk, ami nagyon jó érzés nekünk. 161-ből ez mindig csak 28. Ez édeskevés a sikerhez. Miközben mondom, az óra ketyeg, az idő fogy. Hogyha, tehát korlátozott azon országok köre, akik tényleg szeretnének mindenképpen eredményre jutni. Bilaterális megbeszélések nek se szer száma, a Kína piacgazdasága vagy sem, e, ez nem szerepel majd napirenden ez a kérdés. alapvetően nem a legtöbb ország nem jogszabályban fekteti azt le, hogy Kína piacgazdasága vagy sem, ők másképp állnak ez a kérdéshez, szerintem nem ez a legégető probléma, amivel majd Nairobiban foglalkoznunk kell. Hűha, azt hiszem, hogy a legtöbb, legtöbb kérdést megválaszoltam. Nem szeretnénk, hogy kudarcot vagyunk, nem szeretnénk, hogy kudarcba fulladjon a Nairobi csúcs, de hát ez is benne van a levegőben. Mindenkinek más a motivációja, nem mindenki olyan lelkes Doha ügyben, mint mi. Még egyszer mondom, a latin-amerikai országok meglepő módon komoly lelkesedésről tettek tanúbizonyságot, ez jó hír. Sok ország eh, is próbál aktív és pozitív szerepet játszani. Új-Zélandot emelném ki közülük. Hát, ha egyszer ott vagyunk Nairobi-ban, akkor meglátjuk, hogy kik lesznek az szövetségeseink. Kikre számíthatunk ott a terepen. a G33-ak, az afrikai országok, eh, azok az országok, akik komoly exporttámogatások rendszert működtetnek, tehát különböző konstellációk eh, vannak. Kazaksztán fejlődik. Ez jó mindenkinek. Mit jelent majd Kazaksztánnak a wto belüli szerepe? Hát de nem hiszem, hogy itt komoly szerepet játszhatnak. Valami középutas jövőtől kell képzelni. Libéria és Afganisztán a WTO tagokká válnak hivatalosan. Lesz egy rövid ceremónia. Ez jó hír, minél több ország tagja a WTO-nak, minél többen vesznek részt a multilaterális együttműködésben, annál jobb mindenkinek. Uh, yes, Dita, I think I answered your. We, we are we are very united, the, the European Union, so we are not fighting. Az Európai Unió nem megosztott, belső harcaink nincsenek, ez már önmagában is siker. Sokat tehetünk, de mindent mi sem, csodákat mi sem tudunk uh, magunkban megoldani. Az, hogy az EU um, enged, és senki más nem, az nem megy. Megteszünk, amit tőlünk, mindent megteszünk, amit tőlünk telik, számítunk önökre is. Reméljük, hogy önök is megmozgatnak minden um, mindent megmozgatnak annak érdekében, hogy valahol eljussunk. A dohai egy mini doha csomaggal már elégedett lettem volna pár héttel, hónappal ezelőtt. Most már, hogyha egy dologról megállapodunk, már annak is örülni fogok. Hogyha az export versenyről meg tudunk állapodni, hát ez nem lenne egy óriási dolog, de mégis legalább lenné valami. Persze az utolsó pillanatig harcolunk, majd nem adjuk fel, reméljük, hogy a nagy szereplőket is meg tudjuk vonni ebbe, és valami olyan nyilatkozatot elfogadni, ami valóban jövőbe tekintő. Hogyha van ilyen, lesz ilyen, akkor itt a, akkor jön majd a pillanat annak, hogy ezt az új lendületet hogyan tudjuk felhasználni Eh, hogyan tudjuk jó irányba terelni az egész WTO tárgyalási folyamatot. Hát remélem, hogy ezzel a kérdések többségét megválaszoltam. Még egyszer mondom, Genfben órára órára változik a helyzet. Hétfő hajnalban én már a helyszínen leszek, és önökkel is ott találkozunk majd és reméljük, hogy egy post-mortem vitát nem kell majd a VTO tárgyalás vagy a Dohai forduló teteme fölött lefolytatnunk. Nagyon szépen köszönjük a biztos asszonynak, remélhetőleg legközelebb némileg optimistább ban tekint majd az eredményekre, amikor itt jár. A parlament és a bizottság együttműködik azon, hogy a lehető legtöbbet elérjük majd a konferencián. Köszönöm.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 Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, talán megkérhetem önöket, hogy ismét foglaljanak helyet. És akkor rátérnénk a ötös és hatos napi rendi pontukra, ami egy közös eszmecserét jelent, mégpedig két jelentésről. Az két hasonló törvényhozási javaslattal kapcsolatban ezekre azért van szükség, hogy a társulási egyezményt Moldáviával elfogadhassuk, és úgy tűnik, hogy ezek az eszmecserék nem annyira kontroverz módon zajlanak, tehát csak három módosító indítványunk van, és először is meg fogom adni a két jelentéstevőnek a szót, majd a két árnyék jelentéstevőnek, először is Moldávia ügyében Solc úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! November 19-én mutattam be itt az Intában a jelentéstervezetemet, azóta folyamatosan egyeztetek a soros elnökséggel, hogy elősegítsem a lehetőleg nagyobb mértékben, vagy a lehető legjobban elősegítsem a jogalkotási folyamatot. Mielőtt rátérnék a konkrétumokra, szeretném elmondani, hogy tegnap este érkeztem vissza a Moldovai Köztársaságból, másfél napot töltöttem ott, és el kell, hogy mondjam, hogy amit november 19-én mondtam, az még sokkal jobb képet vázolt fel, mint amilyen a valós helyzet az országban. Hatalmas ellentmondások és hatalmas feszültség található a különböző politikai erők között. A polgárok helyzete napról napra romlik, napról napra egyre inkább terjed a korrupció, és az egyik ellenzéki vezető elleni bírósági eljárás alkalmával is jelen voltam. Az eljárás is jól szemlélteti, ez az eljárás is jól szemlélteti az ottani állapotokat. Ezt a szemét csak azért, mert a véleményének hangot adott, börtönbe vetették, ezért szeretném most itt nyilvánosan is elmondani, hogy mindenképpen ellenőriznünk kell, vagy el kell gondolkodnunk azon, hogy a megállapodás és a beépített biztosítékok kapcsán ne kellene -e esetleg valamilyen felfüggesztési záradékot beépíteni? Ezt szeretem volna mindenképpen itt nyilvánosan is elmondani, mert meg kell értenünk, hogy egy nagyon összetett helyzetről van szó. Miután azonban az elnökséggel is egyeztettem, úgy döntöttem, hogy a legutóbb bemutatott jelentés tervezethez két módosítást készítek. Az egyik az Európai Unió azon kötelezettségére vonatkozik, hogy konzultáljon folyamatosan a moldovai hatóságokkal, mielőtt a végső eh, biztosítékok eh, nyújtotta lehetőségekkel él. Ez a társadalmi egyezmény 116-os cikkében egyébként már szerepel, szerintem jogos, hogy eh, elgondolkozzunk azon, hogy ebben a szövegben is szerepeljen ez a rendelkezés. Továbbá azt is gondolom, hogy mindig meg kell nézni, hogy meg tudunk-e állapodni, mielőtt felfüggesztenénk. Egy megállapodást, a második módosításom a társadalmi egyezmény megfogalmazásához való igazodásra vonatkozik, azt célozza meg, részletesen benne kifejti a bizottság kötelezettségeit. Remélem, hogy a kollégák egyet tudnak érteni ezekkel a módosításokkal. Értik a mögöttes szándékot, remélem hasznosnak találják őket, és támogatni tudják őket. Az elnökség azonos módosítókat terjesztett elő a tanácsban, és ezeket tegnap a Koreper jóvá hagyta. Ez azt jelenti, hogyha az általam benyújtott módosításokat el tudjuk fogadni, akkor ezt a jogalkotási eljárást első olvasatban le tudnánk zárni, és ez azt jelenteni, hogy nem lesz szükség további három oldalú egyeztetésekre sem. Ezért mondom még egyszer, remélem, hogy tudják támogatni a módosításaimat a későbbi szavazás során, amelyre ma kerül sor. Köszönöm. Köszönjük szépen! Ez volt a Moldovai Köztársaságra vonatkozó jelentés. Hát sajnos nem igazán optimista módon számolt be az országról, tekintettel az ottani látogatására, most pedig Landsbergi úrnak adom meg a szót Grúziával kapcsolatosan. Köszönöm szépen, elnök úr! A helyzet nagyon hasonló az én jelentésemmel is, mint Solc úr jelentés esetében. Az egyetlen dolog, az egyetlen különbség az, hogy Grúziában nem olyan súlyos a helyzet, mint a Moldovai Köztársaságban. Grúzia az a három ország egyike, amely igen gyorsan halad előre a társulási megállapodás végrehajtásában. Ugyanakkor úgy döntöttem, hogy egy módosítót mégis készítek, ez egy technikai módosítás, amely az Európai Bizottság jelentéstételi kötelezettségét részletezi. Kifejezetten megemlíti a kijátszás ellenes mechanizmust. Ugyanúgy, mint a Moldovai Köztársaság esetében az elnökség itt is egy azonos módosítást javasolt, terjesztett be, és a korepár tegnap azt is jóvá hagyta. Volt egy további javaslat a bizottság részéről, egy módosításra vonatkozólag, amely az Agri, az Agri Szakbizottságtól származik tulajdonképpen, E, és azt kéri, hogy a felfüggesztésre irányuló kijátszásolás mechanizmus vonatkozzon a kettes függelékben felsorolt mezőgazdasági termékekre is. Én úgy gondolom, hogy az eddigi tervezett e, elégséges, nem vagyok meggyőződve arról, hogy erre a módosításra szükség van, és a bizottsági javaslatot nem teszi jobbá a szememben, ezért azt kérném, hogy az én módosításomat támogassák, és az Agri bizottság módosítását viszont vessük el közösen. Köszönöm. Köszönöm szépen, most az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót, először is Winkler úrnak a Moldovai Köztársasággal kapcsolatosan. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Helmut kollégának a munkát, köszönöm a jelentést. Két megjegyzést szeretnék tenni. Először is egy technikai megjegyzés, amely a két módosításra vonatkozik. Szerintem a jelentéstevő kellően elmagyarázta, hogy miről van szó, köszönöm is neki a magyarázatot. Ezek a rendelkezések nem jelentenek újdonságot, mert hasonló rendelkezések szerepelnek a Kóra, Korával, Kolumbiával és Perúval kötött szabadkereskedelmi megállapodásokban is. Ezekre szükség van, a néppárt támogatja ezt, és remélhetőleg a szakbizottság is támogatni tudja. A második megjegyzésem, és köszönöm egyébként hogy elmondta, hogy mit tapasztalt a Moldovai Köztársaságban jártakor. Nagyon nehéz helyzetben van az ország. Könnyen beláthatjuk, hogy az, ami Ukrajnában történt, kihatással volt néhány keleti szomszédsági, a keleti szomszédság politikához tartozó országra, de a Moldovai Köztársaságra is. Tudjuk, hogy a Nyeszteren túli területek nagyon érzékeny kérdést jelentenek, Legutóbb az INTA szakbizottság támogatásáról biztosította a szabadkereskedelmi megállapodás lezárását, hiszen hogyha ezt most támogatjuk, és hozzá kapcsolódó folyamatokat e- e- is erősítjük, akkor ezáltal a Moldovai Köztársaságot támogatjuk abban, hogy közeledjen az Európai Unióhoz. Az Európai Unió felé vezető út a Moldovai Köztársaság esetében veszélyben van, és tudjuk, hogy Moszkva azonnal reagált és kereskedelmi szankciókat és a meglévő megállapodások felfüggesztését eszközölte azonnal. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Fontos meghatározni, hogy hogyan is viszonyulunk a Moldovai Köztársasághoz egy ilyen rendkívül érzékeny helyzetben ösztönzőkre is szükség van, de nyilván szankciókat is meg kell lebegtetni. Tudjuk, hogy a Moldovai Köztársaságban ugyan nagyon nagy gond a korrupció, de van ott egy robusztus, megbízható vezető réteg, amely egyértelműen európai, Európa párti, és a Moldovai Köztársaságban, a társadalomban is van egy olyan rétege, amely támogatja az ország EU-hoz való közeledését. A politikai vezetőség és a társadalom ezen rétegét nekünk meg kell erősítenünk, támogatnunk kell. Támogatom a módosításait. Köszönöm. Dante úr az szendé részéről. Presidente, vorrei intanto ringraziare... Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek az aktuális helyzet bemutatását, és köszönöm azt is, hogy a politikai helyzetre is kitért Moldovában. És ahogy ez már múltkor is megtettem, szeretném elmondani, hogy egyetértünk, a frakciónk egyetért a módosító nyitványokkal szívesen támogatjuk azt, mert hiszen az egyezménynek életbe kell lépnie, amilyen gyorsan csak lehet, és ez pozitív, szeretnénk tehát ezt támogatni. A Mojza kolléga megkért hogy az ő nevében is dicsérjen meg a módosító indítványokat, tehát ő is támogatja ezeket mindkét jelentésben a módosító indítványokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nem látok más árnyék jelentéstevő, de Emma szerente valamit mondani az árnyék jelentéstevője nevében? Uh, Csak annyit szeretnék elmondani, hogy támogatjuk a jelentéstevőket, Ennyit szerettem volna. Köszönjük szépen. Kér még valaki szót? Ön majd megkapja. Nyugalom. Hát, hogyha más nem kéri a szót, akkor a bizottság kap szót. Demos Pátáris osztályvezető kapja meg a szót. Um, Köszönöm, elnök úr az Európai Bizottság részéről ezen a ponton az endosszékhoz kapcsolatban nagyon sok mondani való nincsen. Az előadók, árnyi előadók titkárság munkáját nagyon nagyra becsüljük. Remélhetőleg tovább tudunk lépni az ügyben, és lehetőleg gyorsabban el tudjuk ezeket a jogszabályokat fogadni. Az Európai Bizottság, az előadó Moldova és Grúzia ügyében benyújtott módosítóit el tudja fogadni. Az Bizottság módosítója Grúziával kapcsolatban egyetértünk az előadóval, hogy felesleges ez, mert a megállapodás megfelelő mellékletében szerepel, tehát nem látjuk ennek semmiféle hozzáadott értékét. Köszönjük, visszaadom Solc úrnak a szót. I want to thank uh, my... Szeretnék köszöntet mondani a kollégáimnak az elmondottakért. Örülök annak, hogy hasonlóan gondolkodunk. Winkler úr a Moldova kérdésében politikai keretről beszélt. Egyetértek vele, hogy ez egy roppant összetett, de például a német nagykövet asszonynal órákat beszélgettünk, ahol hosszan beszélt arról, hogy political and economic situation in Moldova is... Hogy a moldovai gazdasági helyzet tükrében az Európai Unió fontos, hogy olyan arculatot mutasson, amely belső ellentétekhez nem vezet, hiszen ez veszélyes lenne. Éppen ezért itt el kell gondolkodnunk, hogy mikor kell fellépnünk. A moldovai társadalommal szembeni álláspontunkat is meghatározza. Ez fontos, hogy tényleg egy együttműködő, segítő partner arcát mutassuk. Nagy a remény, sajnálatos módon ez nem egy klasszikus jobb és baloldal közötti össze tűzéshez Moldovában. Teljesen ellentmondó fejlemények vannak, nem a megszokott keretben kell nekünk gondolkodnunk. Moldova és az EU közötti gazdasági együttműködést úgy kell alakítani, hogy eh, arról ne az a kép alakuljon ki, hogy ez Oroszország ellenes, nem. A fejlődést, társadalmi és gazdasági fejlődést kell, hogy szolgáljuk. Köszönjük. Eh, Lenzbergi úr. Azt hiszem, hogy minden elhangzott. Ezért csak köszönetet kell, hogy mondjak mindenkinek, aki részt vesz részt vett ennek az előkészítésében. Köszönjük! Azt hiszem, hogy ma fogunk erről szavazni, és, és januárban pedig a plenárison. Rendben. Most egy rövid szünetet kell, hogy tartsunk. 10 óra 45-kor. Pontosan 10.45-kor folytatjuk a szavazással. Okay. Dear colleagues, it's uh, 45 and we will go on. First. Kedves kollégák, 10.45 van, az első szavazásra térnénk rá, de még mielőtt sort kerítenénk erre a jelentésre, illetve a szavazásra, ellenőrizzük, hogy működik-e a rendszer. Remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája. Megnyitom a teszt szavazást. Yeah, yeah, yeah. What counts is here. Yeah, of course. shouldn't go before Yeah, yeah, yeah. Gut, dann schließe ich die jó, akkor lezárom a szavazást. 24-en szavaztak, és minden rendben van. Nagyszerű. Akkor a hetes pontra térünk át. A Solc jelentés, amelyről ma már eszmét cseréltünk, a Moldovai Köztársaságra vonatkozik. Két módosítónk van, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Második módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Az így módosított jelentésről szavazunk mellette. Mellette ki van, ellene. Ki tartózkodik, elfogadva. Most pedig a jogalkotási állásfoglalásos szavazunk, elektronikusan szavazunk. A szavazást megnyitom. Szavazást lezártam. Hűha, egyhangulag elfogadtuk. Herzlichen Glückwunsch! Gratulálunk! A következő jelentés következik, 8-as pont. Grúziáról szól a jelentés. Egyes módosító ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva, Agri egy mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Az így módosított jelentésről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, most pedig elektronikusan szavazunk a jogalkotási állásfoglalásról. A szavazást megnyitom. Szavazást lezártam. Huszonkilenc igen szavazattal elfogadtuk. Szeretettel gratulálok a jelentéstevőnek. Kilences napi rendi pont. tervezett elfogadásáról van szó. Az AFKO szabizottság jelentéséhez az uniós intézmények átláthatósága, elszámoltathatósága és fethetetlensége Egyes módos, kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 12-es módosító két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük az első részt, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elfogadtuk nagyon jó szeme van. Második rész mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. 14-es módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, ötös kompromisszum, elnézést mondja az elnök, 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Harmincas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi? Tartózkodók. Elfogadva. 45-ös módosító a következő. Igen, a 45-ös. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók. Elutasítva. Hetes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 53-as, nem, mégsem, 8-as kompromisszum. A következő, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadva. 53-as módosító, két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük. Az 53-as második részéről van tehát szó, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 54-es módosító mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem elfogadtuk, de szerintem jobb lesz ezt is ellenőrizni. Az 54-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Akkor az így módon módosított állásfoglalásról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 33 szavazattal elfogadva, köszönöm szépen. Dann kommen wir zu Punkt. Jó, akkor térjünk rá a tízes pontra. Az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiának végrehajtása és felülvizsgálata, és először térjünk rá az egyes kompromisszumos javaslatra. Van-e tartózkodás, elfogadtuk. A kettes kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. A hatos módosító indítvány, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, ezt elutasítottuk. A nyolcas módosító, ki van mellette, ki van ellene, ezt elfogadtuk hármas kompromisszumos javaslat, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, ezt elfogadtuk. Négyes kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9, 19-es módosító, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosítanítvány mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszumos ö, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 26-os módosítóindítvány mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es módosítanylítvány, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 28-as módosítanylítvány, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. És eljutottunk a 31-eshez, ki van a 31-es módosító mellett, ellen, ki tartózkodik, a néppárt még? Hogy van? Mellette. Jó, elfogadtuk. Akkor az így módosított jelentésről szavazunk, megnyitom elektronikusan a szavazást. És lezárom a szavazást. 34 szavazattal világosan elfogadtuk. Köszönjük szépen, és gratulálunk Borelli és ezután rátérünk az utolsó szavazásra. Ez a 11-es eh, napirendi pont, ez is egy eh, módosítás Koszovóval kapcsolatos, és eh, ilyen Feld úr javasolja, hogy fogadjuk el, nincsenek módosító indítványok, ezért javaslom, hogy elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. és lezárom az elektronikus szavazást. Jó. Egy kicsit túl későn ö, szavaztak, úgyhogy most akkor megnyitom újra a szavazást, jó? Megismételjük. És akkor minnyáján leadták a szavazatukat, lezárom a szavazást és 32 szavazattal elfogadtuk. Gratulálok Szentfeld úrnak. És köszönöm a részvételt a szavazásokon, és rátérünk a 12-es napirendi pontunkra, ami egy lehetséges szabadkereskedelmi megállapodás irányuló tárgyalások megnyitása Ausztriával és Új-Zélanddal. Kérem, kedves hölgyeim és uraim, és kedves vendégeim, kérem, hogy ha el is hagyják a termet, akkor is ezt csendesen tegyék. A 12-es napi rendi pontot nyitom meg, az Ausztráliával és Új-Zélanddal folytatott szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások megnyitása. Önök is tudják, hogy egy nagyon érdekes meghallgatáson vettünk részt, Kaspári úr, és aki Ausztráliával és Új-Zélandtal kapcsolatban jelentésen dolgozik, is részt vett, úgyhogy megadom neki a szót. Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, a legutolsó ülésünkön már szavaztunk egy szöveggel kapcsolatban, amit a bizottsághoz be fogunk nyújtani, és ezért egy állásfoglás szöveget is kidolgoztunk. Nagyon örülök annak, és köszönöm a kollégáknak, akik már a eszmecsere során a gondolataikkal támogattak e, ebben, ezért javasolnám, hogy a karácsonyi szünetet használjuk fel arra, hogy gyűjtsük be azokat az, az indítványokat, ötleteket, ezzel kapcsolatban, és akkor a jövő év elején ezt az elfoglalást el is tudjuk majd végleges formában készíteni. Nagyon köszönöm még egyszer, és teljesen nyitott vagyok az indítványokkal, ötletekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, és akkor a frakciók képviselőinek adom meg a szót, először is Pauli asszonynak. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nagyon köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, és az elfoglalással kapcsolatban egy szóbeli kérdést is intéztünk a plenáris ülésünkön, hogy 2016-ban megnyitnánk az erre vonatkozó tárgyalásokat, és ez az állásfoglalás jó néhány a kapcsolatos pontot rögzít, és nagyon fontos lenne azt megvizsgálni, hogy milyen előnyei és hátrányai lennének az Ausztráliával és Új-Zélandal nyitott szabadkereskedelmi megállapodásnak, és a hogyan játszhatna egy szerepet a földrajzi származási helyek védelme is, és itt rendkívül fontos és érzékeny területeket is boncolgatunk. A hatos pontban különböző olyan szektorokat is felsorolunk, amelyekben tárgyalásokat kívánunk folytatni, és itt általánosságban is kitérünk a bizonyos szektorokra vonatkozó Európai Uniós fenntartásokra, és bizonyos közszolgáltatásokkal kapcsolatos pontokra is kikívánunk térni. A hetes pontban a szociális standardok területén már jó alapokra építkezhetünk, és ezzel kapcsolatban módosító indítványt is fogunk benyújtani, ami a civil társadalom szerepére fog vonatkozni, és az emberi jogok, szociális és környezetvédelmi standardok figyelembevételét célozza meg ez. A 11-es paragrafusban módosítást fogunk benyújtani arra nézve, hogy a tárgyalásokat teljes átláthatóság és a civil társadalom bevonása mellett kell lebonyolítani, de egyébként nagyon elégedett vagyok az első tervezettel, és azt gondolom és remélem, hogy egy jó kompromisszumban fogunk tudni megállapodni. Köszönöm szépen, Gabriel mondja az elnök, és Emma következik, parancsoljon. He's been doing... Én is köszönöm az előadó munkáját. Remélem, hogy nagyon sikeres lesz ez a szabadkereskedelmi megállapodás, hiszen tovább egész egyszerűen nem már figyelmen kívül hagyni azt, hogy eh, a csendes a Ázsia, délkelet ázsia térségébe irányuló kereskedelmünket növelni kell. Az állásfoglalás prioritásai, célkitűzései eh, teljesen jók. Itt vannak például az elektronikus eh, kereskedelemben rejlő lehetőségek, és a földrajzi eredet megjelölések védelme, az át láthatóság is meg kell, hogy jelenjen ebben. Ugyanakkor megfelelő erőforrásokat kell rendelni ehhez a folyamathoz az Európai Bizottságban, de tényleg nagyon remélem, hogy közelebb hozza ezeket az országokat ez. Takula úr, igen, köszönöm, elnök úr, én is köszönöm Kaspari úr munkáját a Múlt héten egy meghallgatást tartottunk Ausztrália, Új-Zéland témájában. Az uniós piachoz való preferenciális hozzáféréssel nem bíró országokból, hat országból kettőről van szó. Örülök annak, hogy közös érdekeink fűződnek ahhoz, hogy elkezdődjenek a tárgyalások. Remélem, hogy gyorsan le is zárulnak ezek. Az agrárfejezet, ha lehet, talán a legfontosabb ebben, éppen ezért oda kell arra figyelnünk, hogy nem csak Ausztrália és Új-Zéland előnyét szolgálja ez, hanem a miénket is. Nekünk is hozzáféréssel kell bírni az ő piacukhoz. Köszönöm még egyszer Kaspari úrnak eh, ezt a szöveg tervezőt. Remélem, hogy az együttműködésünk ugyanilyen jó lesz. Dann haben wir auch keine weitere... Jó, hogyha más nem kíván hozzászólni az árnyékjelentéstevők részéről, akkor uh, DG Trade-nek adom meg a szót Diana Akonya asszony személyében, aki a vezetője a részlegnek. Parancsoljon! illetve úrnak. Uh, make it on time, so I Köszönöm a kolléganőm nem tudott ideérni. Csak annyit tudok ezért elmondani, hogy valóban nagyon várjuk már a módosítókat. Tényleg csodás, ez valóban tényleg rövid volt, az előadónak adom vissza a szót. Uh, yeah, so uh, thank you very much for the um, uh, uh, big contributions of... Köszönöm. Az Európai Bizottság hosszú és érdemi hozzászólásának külön örültünk. Reméljük, hogy azért ennél több mondani valójuk is lesz majd. Alapvetően, kedves kollégák, itt a, fontos, hogy a kereskedelmi stratégiánkba illeszkedő döntéseket fogadjunk el, remélhetőleg majd nem sokára reagálnak eh, erre érdemben. Én is arra törekszem, hogy egy kiegyensúlyozott jó szöveget fogadjunk el. Köszönjük Daniel Kasparinak, módosító benyújtásának határideje január 11-e. Tehát a karácsonyi szünetben mindenkinek lesz ideje elgondolkodni azon, hogy hogyan javítana ezen. Január 25-én szavazunk majd ennek az egészéről. 13-as napi rendi ponttal folytatjuk. A triológusok állása. A Maritja Sáke által vezetett tárgyalások állásával vonatkozó beszámolóval kezdjük. Erre majd később kérdünk sort. A monitoring csoportok a következő napi rendi pont. Itt az a világos elvünk, hogy a monitoring csoportok a szakbizottsággal szoros együttműködésben dolgoznak, hiszen az elmúlt időszakban több monitoring csoport is ülésezett, ezeket most sorrendben Ázien volt az első, tehát Ázsia és ezért átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! December 1-én az ázsiai megfigyelő csoport először ülésezett, és szeretnék kollégámnak is ezzel köszöntet mondani, aki van viszont nincsen itt jelen. Itt Myanmar, Kambodzsa, Indonézia és Laos volt több más ország mellett. Vietnám számára egy külön megfigyelő csoportunk van. A, tehát a Myanmarról és a Fülöp-szigetekről is tárgyaltunk. Itt a e, GD e, Trade-del is tárgyaltunk, hogy esetlegesen egy e, háromoldalú tárgyalást kívánunk beindítani jelen pillanatban ezzel a két régióval nem fűz össze bennünket túlzottan erős kereskedelem, de ezt a jövőben javíthatnánk. Nagyon fontos lenne ezzel kapcsolatban további részleteket megtudni, hogy megtudjuk, hogy milyen potenciális előnyei lehetnének egy ilyen egyezménynek. Hiszen a Fülöp-szigetekkel kötött egyezmény később akár egy szabadkereskedelmi egyezmény alapját is képezheti az Európai Unió és az ázsiai országok között. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió egy fenntartható fejlődést szolgáló egyezményt támogat, ahol a különböző környezetvédelmi szempontokat is meg kell vitatni. Egy rendkívül fontos egy tanulmány készítése is a kihatásokkal kapcsolatban, és ez mind részét képezi majd az egyezményekre irányuló tárgyalásoknak. Köszönöm szépen! Rappa. Köszönöm. Van valakinek hozzáfűzni valója? Akkor folytassuk. Ukrajnával Lánzbergi szúrja szó. De hogy nem, bocsánat, Solc úrnak van hozzáfűzni valója. Köszönöm én is ezt a jelentést, még az előzőt. A tárgyalási mandátummal kapcsolatban lenne egy kérdésem. Tudjuk, hogy a Fülöp-szigetek újra nyitják a tárgyalásokat. Kérdés az, hogy állt az eredeti mandátumunk, és most hogy állnak a dolgok. Nombre del eh, nuestro reporter, de David Martin, que él no puede estar aquí con nosotros. Igen, én itt eh, David Martint képviselem, aki sajnos nem tudta jönni, tehát én magában a megfigyelő csoportban nem voltam jelen, és ezért sajnos ezt a kérdést így konkrétan nem tudom megválaszolni, mert nem tudom konkrétan, hogy ott mit beszéltek meg. Számuknak teljesen igaza van, mondja az elnök, hiszen ez része az ázsiai mandátumnak, és a kérdés az az, hogy módosításra került-e ez, és másrészt pedig valóban a tanácsnak el kell mozdulnia abban az irányba, hogy ez nyilvánosságra kerüljön. Akkor térjünk rá Ukrajnára, Lenzberg úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. A múlt héten volt a monitoring csoportnak egy ülése, nagyon aktuális volt. A miniszteri háromoldalú, miniszteri szintű tárgyalások legutóbbi fordulóját követte ez. EU, Ukrajna, Oroszország, ez a három oldal alapvetően mm, arról beszéltünk, hogy e, hát kerülhetetlen, hogy Oroszország valahogy reagáljon a szankcióinkra. 19 miniszteri, illetve technikai szakértői szintű egyeztetésre került sor, nem sok eredményt hozott ez. Mindenkit emlékeztetnék, hogy egy harmadik országgal tárgyalunk arról, hogy egy, egy, egy kereskedő megállapodás milyen következményekkel járhat. Például a kereskedelem technikai akadályi, egészségügyi, állat és egészségügyi kérdések, nem kérdések, ugyanakkor szeretne a befektetésvédelemről és az energia kérdésekről is tárgyalni orosz fél, pedig ezek két oldalú kérdések. Az EU és az ukrán fél reméli, hogy a decem, remélte, hogy a december 1 miniszteri csúcson meg tudunk állapodni, ugyanakkor az oroszok olyan utolsó pillanatban benyújtott módosítókat kaláltak elő, amelyeket teljesen elfogadhatatlanak voltak. Például azt követelték, hogy Ukrajna az európai agrártermékekkel kapcsolatban ugyanolyan importiralmat vezessen be, mint azt Oroszország tette. illetve az ukrán energiaiparba gyakorlatilag lehetetlené tették volna ezek a javaslatok bármiféle külföldi befektetést, így nem lehet három oldalú tárgyalásokat folytatni, így. Éppen ezért a tárgyalások berekedtek, és január 1-ével feltételesen alkalmazásra kerül majd, ha feltételesen módon ha életbe lép az EU-Ukrajna megállapodás. Köszönjük! Tehát háromoldalú megválasz, háromoldalú tárgyalások eredmény nélkül már megint. Helmut? Igen, köszönöm. Valóban roppant bonyolult kérdéssel van dolgunk. Az energiakérdések is felmerültek az ukrán atomerőművek kérdése napirendre került? A szomszédos és e, egyéb országokat mindenképpen tájékoztatni kell, hogyha esetleg bármiféle baleset következne e, be. Tehát e, a régi atomerőműveket fokozatosan át kellene alakítani, be kellene zerni a nemzetközi kötelezettségek azt hiszem egyértelmű, hogy mit rónak Ukrajnára. Éppen ezért felmerül bennem, hogy nem más ez kicsit ez a kérdés, mint az oroszokkal, amiről tárgyalunk. Ezzel kapcsolatban sikerült részletesen bármit is megbeszélni? Valaki föltette nekem ezt a kérdést, hogy a parlamentben mit teszünk ez ügyben. Thank you, Helmut. No, it wasn't discussed. Uh, it... Köszönjük, Helmut. Nem, erről nem beszéltünk. Egyedül megemlítettük, hogy az energetika nem képezi a háromoldalú egyeztetések uh, tárgyát, már pedig kellene. Szerintem ezt továbbra is egy olyan kérdés, amelyet az Európai Uniónak és az Ukrajnának kell bilaterálisan megbeszélnie. Rendben, akkor Magreb, de Szárnez asszony nincs itt. Helyettesíti őt valaki? Nem? Oroszország, Takula úr. Thank you, sir. Dear colleagues. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Orosz jelentéstevőként szeretnék röviden beszámolni az Oroszországgal foglalkozó monitoring csoportról. Az európai mezőgazdasági termékekre gyakorolt hatásával foglalkoztunk az orosz mezőgazdasági szankcióknak. Mint ahogyan tudjuk, hogy eh, import eh, tilalmat rendelt el Oroszország az Európai Unióból származó mezőgazdasági termékekre vonatkozólag 2016. augusztusáig mindenképpen fenntartja ezeket a tilalmakat. Lengyelországra és Finnországra és többek között nagyon súlyos hatást gyakorolt ez a tilalom. A legfőbb probléma az, hogy az Oroszországba exportált termékeink feldolgozott termékek, amelyek eddig magas nyereséggel jártak, most viszont csak a kisebb nyereséget hozó termékekre vonatkozólag sikerült új piacokat találni, még Lengyelország esetében is, aminek sikerült új piacokat találnia, csökkenteni kellett az árakat, ezért a piaci forgalom jóval alacsonyabb, mint korábban az orosz piacon. Ami Finnországot és a balti államokat illeti, az új piacok fel térképezése jóval nehezebb feladatnak bizonyult, Azonban örülünk annak, hogy az Európai Unió 500 millió eurót kíván szenni arra, hogy az EU-s gazdákat segítse. Ebből az összegből 420 millió eurót kap a 28 tagállam, azért, hogy a tej és a sertés ágazatban előrelépés történjen. A WTO csatlakozása óta Oroszország többször is megsértette, megszegte WTO kötelezettségeit, mert 2012-13-ban kezdetüket vették az első korlátozások függetlenül az ukrán válságtól. WTO tagként Oroszorsz, Oroszország nem teljesített a legjobban, most pedig a Nairobi csúcs előtt mindannyian reménykedünk abban, hogy Oroszország nem fog újabb problémákat okozni a Dohai fejlesztési menetrendel kapcsolatos tárgyalásokban. Szeretném felhívni a figyelmet a török termékekre kiszabott legfrissebb importtilalomra is Oroszország részéről, ez mezőgazdasági termékekre is vonatkozik. Január 1 éve lép életbe ez az importtilalom, és úgy tűnik, Törökország most ugyanolyan helyzetbe került, mint mi 2014-ben új piacokat keres majd a termékei számára. Előfordulhat, hogy ezek a termékek az Európai Unióba kerülnek, ezért remélem, hogy az Európai Bizottság szorosan nyomon követi a helyzetet. Az Oroszországgal kapcsolatos sajnálatos helyzet miatt úgy tűnik, túl sok, most szembe kell néznünk azzal, hogy túl sok, túlságosan függtünk egy kereskedelmi partnerünktől, több kereskedelmi partnerre kellene összpontosítani a jövőben, ezzel kevésbé lennénk kiszolgáltatottak egy piaci szegmens változásainak. Remélhetőleg a jövőben bölcsebben járunk el, és a szabadkereskedelmi megállapodások révén sikerül új piacokat megnyitni az európai termékek számára. Ennyit szerettem volna röviden elmondani a Monitoring Group részéről. Köszönjük szépen! Fiszász úr! Tud-e mondani valamit Kolumbiáról és Peruról? Gracias, presidente. Eh, Köszönöm, elnök úr. Nemrég került sor a megfigyelő csoport ülésére. Volt egy problémánk, mégpedig, hogy a perui és a kolumbiai parlamentek elfogadják az Ekvádorral kötött megállapodást. Tehát ez az a téma, amiről beszéltünk, minden jóval lassabban zajlik, mint ahogy ezt reméltettük, és ezért is azt gondoltuk, hogy 2016-ban valószínűleg az eredeti tervekhez képest nem fogjuk tudni ezt a megállapodást lezárni. Ugyanis Ecuador persze nem élvezhet jobb feltételeket, mint ahogy jelen pillanatban Kolumbia és Peru. És ezért tehát Ecuadorra is ugyanazok a feltételek kellene, hogy érvényesüljenek. Ez a roadmapre is vonatkozik, és persze a kereskedelmi lehetőségekre is. Peru esetében van még egy fordulagos probléma is, mégpedig a banán export már három év óta folyamatosan túllépték a küszöbértéket, holott úgy tűnik, hogy a piacon ez nem is érzékelhető, mert Kolumbia nem éri el, nem használja ki a küszöbértéket, és a többi ország sem, tehát emiatt Európa irányába nem okoz ez problémát, de azért ettől függetlenül ezt eh, továbbra is figyelnünk kell figyelemmel kell kísérnünk, ugyanis Ekvádorban jelentős a banán eh, termelés, ezért erre figyelnünk kell a rót, mert a kapcsolatban is van egy nehézség. Figyelnünk kell arra, hogy hogyan kerül betartásra, illetve hogy hogyan lehet ellenőrizni a roadmap betartását. A bizottságnak szorosan figyelemmel kell kísérnie ezt, hiszen a parlamentnek nincs meg ahhoz az aparátusa, hogy ezt megtegye. Ezért számunkra azért ez egy picit nehézkes azt ellenőrizni, hogy a roadmap feltétele egyáltalán betartásra kerülnek el, egyáltalán nem vagyunk erre képesek. Igen, köszönöm szépen, és egyébként én is csak meg tudom erősíteni, amit Fitesz kolléga elmondott, ugyanis a mi részünkről is rendkívül fontos az, hogy a perui és a kolumbiai fél Ekvádorral kapcsolatban zöld fényt adjon, hiszen így is ö, jártunk el az eddigiekben is. A roadmap-et elő kell készíteni Ekvador részéről, és ezt ugyanolyan feltételek alapján kell kialakítani Ecuador számára. Persze nem teljesen ugyanaz Peru és Kolumbia helyzete, mint Ecuador helyzete, de, de már azért sikerült előrelépést Ecuadorban is elérni. Mi mindig igyekszünk az új egyezmények során is egy olyan kereskedelmi politikát folytatni, ami a kereskedelmet, a fejlődést, a fenntarthatóságot, a fenntartható fejlődést kéz a kézben támogatja. És ezért olyan fontos az, hogy elérjük azt, hogy ezt az akadályt is elgördítsük az útból, hogy Kolumbiának is zöldfényt adhassunk arra, hogy ez az egyezmény megkötése kerülhessen, hiszen nagyon fontos a kereskedelmi kapcsolatainkat illetően és az egyéb együttműködés erősítése érdekében is. Köszönöm szépen! Ami a menetrendet életé illetve Ecuador csatlakozását, szerintem fontos nyomon követnünk a fejleményeket. Érdemes lenne talán néhány lépést tenni a bizottság irányába. Köszönöm szépen a monitoring grupokról ennyit, a 15-ös napi rendi pont következik egyéb kérdések. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ma a Tészáról ugye nem szavaztunk, Eredetileg ez lett volna a terv. De a Strasburgi héten januárban ezt pótolni fogjuk, mégpedig a Strasburgi hét hétfőjén lesz egy INTA ülés, azért, hogy ott tudjunk szavazni a TISA jelentésről. Más egyéb kérdés nincs, 16-os napi rendi pont, következő ülések, ahogyan mondtam, Strasbourgban lesz egy rendkívüli ülésünk, a következő rendes ülésünk pedig 2016. január 25-én lesz, délután 15 órakor itt Brüsszelben. Azoknak, akik, akikkel már nem találkozom, békés meghét karácsony ünnepeket kívánok, és boldog 2016-os évet. Köszönöm.